országokba. A nők elleni erőszak megszüntetése az EU-ban a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság vezetésével. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy kegyziáj eljárás nem lesz, és kék kártyát sem fogadunk el, ugyanis a frakciók egy, egy-egy hozzászólására kerül majd sor. Először Garcia Perez kolléganő kap szót, aki a szerzője ennek az anyagnak. 5 percben parancsolja. Gracias, señor presidente. Señora comisar. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Több mint 500 ezer nő van Európában, akik ellenerőszakot követtek el nagyon nehéz nem meghallani ezeket a számokat, és nagyon nehezen hallani, hogyha az ember nem érti azt, hogy ezek megtört életek vannak, vannak nők, akiket meggyilkoltak, a machismo, a hozzáállás, amelyik egyszerűen halált okoz, mert egyesek úgy gondolják, hogy a nő az tulajdonuk, és azért, mert a társadalom nem tartja azonosnak a férfiakat, nőket. Most november 25-én az a felelősség hárul ránk, hogy felszólaljunk és ne hallgassunk a továbbiakban erről a helyzetről. Kötelezettséget kell vállalnunk, tennünk kell annak érdekében, hogy ezt a lehető legrosszabb szociális jelenséget felszámoljuk és bizt, á, felelősséggel kell eljárnunk, eljött az ideje, hogy ne csak beszéljünk, és a nők már nem tudnak tovább várni, mert napról napra látjuk a médiákban, az újságokban, hogy nők, akik egyszerűen csak nők, és csak ezért az életüket tönkreteszik, meghalnak, és gyermekeik, fiaik, lányaik élete is ezzel tönkre megy. Egy sokkal igazságosabb társadalomban szeretnénk élni, és ez a mi felelősségünk, a mi kötelességünk, hogy fellépjünk ezzel jelenség ellen. Ezért számos kérdés vetődik fel az Európai Bizottság irányába. Nem első alkalommal vitatkozunk erről a témáról. Azt reméljük, hogy a mai vita segít majd abban, hogy a bizottság kötelezettséget vállal abba az irányba, hogy tényleges eredmények szülessenek. Szeretnénk tudni, hogy az Európai Bizottság mikor fogja a férfi-női egyenlőségi stratégiát előterjeszteni. Ez a parlament már többször elmondta, hogy milyenek kellene lennie ennek a stratégiának, és alapvetően fontos, hogy a férfi-női egyenségi politika prioritást kapjon a nemek közötti e, erőszak e, ellen. Már tettünk előrelépést az európai intézményeken belül, például az áldozatvédelem e, területén tett lépések jelentősek voltak nem egészen egy évvel ezelőtt tulajdonképpen lejártak a határidők, amíg a tagállamoknak át kellett volna ültetnie a az irányelveket. Jó lenne azt is tudni, hogy ez az európai védelemnek a megvalósítása hol tart és hogyan néz ki az egyes tagállamokban. Úgy gondoljuk, hogy az is alapvetően fontos, hogy jogalkotási szinten meghozzuk a megfelelő intézkedéseket. Nem első alkalommal halljuk ezt a kérést az Európai Parlament részéről, és nem csak azzal, hogy a különböző szervezeteket támogatjuk, illetve figyelem felhívással élünk itt mindenképpen jogszabályalkotásra is szükség van, mert a jogszabályalkotás az a kötelezettséget erősíti, és a jogot alkalmazniuk is kell a tagállamoknak, hogy ténylegesen fellépjünk az erőszak ellen. Sokszor hallottuk azt, hogy nincsenek meg Európában azok a szintek, amik szükségesek a nemek közötti erőszak ellen megfelelően tudjunk küzdeni. Szerintem lépnünk kell, nem szabad ezzel megelégedni, ez már többször elhangzott. Hogyha Európának kompetenciákat tudunk adni a gazdasági válság elleni küzdelem területén, akkor kell, hogy legyenek olyan kompetenciái is, amelyekkel felléphet a az igazságosabb társadalom érdekében. Tehát itt a legfőbb ideje, hogy tanács, bizottság, parlament együtt dolgozzon. Nem lehet tovább várni. Nem lehetséges az, hogy továbbra is csak beszélünk, és írott malaszt marad, amit elmondunk. Itt a nőknek a konkrét életéről van szó, az európai lakosság felének az életéről van szó valójában. Megé- megérdemeljük mi nők is a tiszteletet, és fontos, hogy komolyan vegyenek bennünket, mert sokkal többet is tudnának tenni. Valamennyiünknek ebben az intézményeknek és minden szinten részt kell venniük. Egyszerűen össze kell fogni annak érdekében, hogy a nők ellen az erőszak megszűnjön, a nők ezt megér, megérdemlik. Ez, ez, akiket a terroristák, macsiszták gyilkoltak le, az nem csak a ö, saját generációnkra, hanem a lányainknak a generációról is beszéljük, ez nem csak felelősségünk, hanem kötelességünk is. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Most pedig az Európai Bizottság nevében Jurová biztos asszony következik. Igen, tisztelt képviselők, elnök úr, köszönöm szépen, hogy ezt a rendkívül fontos és komoly ügyet napirendjükre tűzték. Itt a nőkkel szembeni erőszak megszüntetése a cél. Az, éppen ezen a világnapon az Európai Parlament és az Európai Bizottság közösen kíván üzenetet küldeni a European Orange Women Day keretében. Kívánunk fellépni, és szeretnénk narancs színbe borítani az épületeinket ezen napon. Azt hiszem, hogy ez a téma Európában mindenhol kihívást jelent. 2015-ben még mindig vernek nőket, megalázzák őket, nem erőszakot követnek el, megcsokítják őket, bántalmazzák és zaklatják, és kényszerházasság is előfordul. Oda-haza fordul elő az erőszak, a partnereik, a családtagjaik bántalmazzák őket, de előfordul ez az oktatásban, a munkahelyen is kollégák iskolás professzorok, tanárok követik el ezt velük szemben, de ez előfordulhat az utcán és online módon, és idegenek is elkövetik ezt. Mi tudjuk, hogy háromból egy nő az EU-n belül megtapasztalta a fizika, vagy testi vagy szexuális erőszakot, vagy mindkettőt. Ez életen átható hatással jár, és befolyásolja az emberek jólétét és az egész családjuk sorsát ez hatással van a társadalomra és a gazdaságra is összességében. A nemek közötti egyenlőség erősítése és az erőszak elleni fellépés együtt jár. A nőknek szükségük van arra, hogy megkapják a lehetőséget arra, hogy kimeneküljenek, kilépjenek az erőszakos kapcsolatokból is, hogy szembeszálljanak ezzel. Nem szabad akadályozni a munkahelyen vagy a társadalomban kibontakoztassák képességeiket Decemberben egy részletes bizottsági tervet fogok bemutatni, és kötelezettségvállalást, hogyan erősíthetjük a nemek közötti egyenlőséget az Európai Unióban. Fel vagyok készülve arra, hogy ezt bemutassam a Nőjogi Bizottságban is mint eh, a nemek közötti egyenlőségi stratégia keretében 2016 és 2019 közötti időszakra vonatkozik ez a stratégia. Igen és eh, egész évben örültünk annak, hogy megkaptuk az önök fontos hozzájárulását, értékesek voltak ezek, és további intézkedéseket is szeretnénk hozni, hogy támogassuk a tagállamokat az ilyen jellegű fellépésben a nemek közötti erőszakban. Az Európai Bizottság határozottan és átfogó módon közelíti meg ezt a kérdést, ideértve a tudatosítást, a finanszírozást, a jogalkotást és az adatgyűjtést is. Megkezdem majd azzal, hogy a jogalkotást helyezem előtérbe az EU elfogadott megfelelő jogtörvényeket már az elmúlt időszakban és ezen a területen hogyan tudjuk védeni például az áldozatokat, a zaklatás, a szexuális zaklatás, az embercsempészet, a szexuális bántalmazás és kizsákmányolás gyermekek vonatkozásában, és a gyermekpornográfia is ide tartozik ez az áldozatokra vonatkozó irányelvet is kidolgoztuk, de november 16-án került az elfogadásra, és ez nagy befolyása lesz számos tagállamokban mindenek előtt ott, ahol a megfelelő áldozatvédelmi intézményrendszert még létre kell hozni adott esetben egyes tagállamokon ezek még nem működnek, és ez komoly segítséget jelent. Számíthatnak az elkötelezett munkámra abban, hogy az Európai Bizottság a hatékony végrehajtást igenis figyelemmel kíséri és erősíti. Ezen konkrét jogszabály és az általános jog keretében is azt gondolom, hogy a kockázat, kockázatos körülmények között élő személyek számára is védelmet kell biztosítani. 2015-2016-ban az megerősített védelmet is biztosítjuk azon személyek számára, akik egyik EU tagállamból a másikba utaznak az át, Igenis bátorító a végrehajtás, az átültetési időszak. Az Európai Bizottság kezdeményezése alapján megszülettek a nemzeti jogszabályok, amelyek a védelmi irányelv végrehajtását irányozzák elő. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy október 9-én az Európai Bizottság egy menetrendet tett közé azzal kapcsolatban, hogy hogyan hajtjuk végre az Európa Tanács idevágó előírásait. Itt ez egy fontos eszköz arra, hogy szembeszálljunk a családon belüli és a nőkkel szembeni erőszakkal. Az az egyezmény tükrözi azt a kötelez, elkötelezett fellépést, amit biztosítani szeretnénk az EU-n belül és az EU-n kívül is. Az Európai Bizottság ezen túlmenően a tudatosítást is támogatja, és a helyi szintű kezdeményezéseket is segíti a civil társadalom fellépését és a hálózatok létrehozását. Idén 8 millió eurót allokált, allokáltunk arra, hogy meg, a megfelelő programban a nőkkel emberi erőszak ellen fellépjünk. Itt a nem nemiszerek csonkítása ellen is felléptünk máshol, és megfelelő szolgáltatásokat igyekszünk biztosítani a nők számára, akik áldozattá váltak. Támogatjuk a tagállamokat abban, hogy ezt a munkát folytassák, hogy tudatosítsák a probléma fontosságát a közvéleményben. Szeretném elmondani, hogy elmúlt héten döntöttünk, hogy kilenc nagy nemzetközi projektben veszünk részt, amely éppen ezen a területen működik és egy 4,4 millió eurós támogatást biztosítunk. A tudatosítási munka mellett elkötelezett vagyok abban is, hogy fókuszáltan lépjünk fel a nőkkel szembeni erőszakkal szemben 2017-ben, és azt követően pillanatnyilag a jövőbeli tevékenységünket tervezzük, és örülünk, ha önök is ebben együtt működnek. Egy néhány szót szeretnék szólni arról, hogy hogyan tudjuk erősíteni a tudatosságot és az ismereteinket a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemben. Ez lehetővé teszi, hogy figyelemmel kísérjük az egész eu a helyzetet, és megfelelő jobb politikákat ültessünk át a gyakorlatba. A szolgálataim az Eurostattal és Európai Esélyegyenlőségi Intézmény, Intézménnyel is együttműködnek, hogy tevékenységet folytathassanak ezen a területen, és bízom abban, hogy a meglévő hiányosságokat meg tudjuk szüntetni. Végül szeretném elmondani, igen, és a kíber bűnözés is jelen van a nőkkel szemben. Itt az EU szinten már van jogszabály a gyermekekkel szembeni erőszak esetében a bántalmazással, az online bántalmazással szemben. Emellett az Európai Bizottság egy 3 milliós ö, ö, programot indít a szexuális zaklatás ellen, és ebbe beleértjük az új technológiákat és szociális médiát is. Egyelőre most értékeljük a megszületett javaslatokat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, biztos asszony, most pedig a frakciók szonokai következnek a néppárt nevében. Jiménez Becerri Barrio, parancsoljon. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm biztos asszony a kötelezettség vállalását az áldozatok mellett. Ma van a nők elleni erőszak világnapja. Fel kell tenni a kérdést, hogy miért van szükség egyáltalán erre a napra. A társadalmat reagálásra kell késztetni. Bármilyen megoldás jó, hogyha a, fel tudjuk ébreszteni a társadalmat, és fel tudunk lépni ezen jelenség ellen. A nem meghallgatásra, nem beszélni erről a dologról, az a múlt része kell, hogy legyen az áldozatok napjainkban magukra maradnak, és az elkövetők azok, akik megerősödnek ebben a helyzetben. És sok esetben a nőt nem csak, hogy megverik, rosszul bánnak vele, nem egyes esetekben meg is gyilkolják. Nagyon fontos, hogy az áldozatok feljelentést tegyenek, de ehhez fontos, hogy érezzék azt, hogy bízhatnak, és merjenek felszólni, én felszólalni. Nagyon fontos itt az áldozatokkal kapcsolatos szabályozás. Nagyon sok még a tennivaló ezen a területen és a jogalkotónak még nagyon sok munkája van ezen a téren. Felvetődik bennem, hogy az e bizottságnak az európai stratégiája milyen kötelezettséget kell válni az emberi jogok -e specifikus megsértése ellen, ami a nők férfiak közötti egyenlőséget sérti nagyon sok nő és fiatal lány szexuális vagy, vagy más típusú erőszak áldozata élete során. Én hiszek abban, hogyha az oktatásban dolgozunk, akkor sok mindent el lehet érni, fontos fellépni a megelőzés területén, és jobban kell kézben tartani és ellenőrizni az elkövetőket. Nagyon messzire vezet a az áldozatok védelme. A szerelem az nem azt jelenti, hogy valaki a másikat birtokolja, és különösen nem azt, hogy meg, megöli. Nagyon örülök annak, mindannak, ami az új irányelve van. Mária Rena asszony, köszön, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony. Én nem szeretnék emlékeztetni a számokra, beszélt róla minden harmadik nő eh, erőszak áldozata Európában. Ezen nők mögött, számok mögött emberi lények találhatóak, ezek a mi lányaink, testvéreink, eh, az önök feleségei, uraim, és a, ked- a mi kollégáink. Olyan személyek, akik környezetünkben élnek. Minden harmadik nő, ez azt jelenti, hogy ha körülnézünk, akkor az azt jelenti, hogy a jobb oldalamon vagy a bal oldalamon lévő nő már vagy áldozat, áldozata volt, vagy áldozata lesz az erőszaknak. Különböző formái vannak az erőszaknak, ismerjék ebbe vannak pszichológiai, fiziológiai, szexuális, gazdasági, és a legszélsőségesebb a nők legyilkolása, és naponta hét nő van, aki nő gyilkolásban, feminicidában hal meg. Ez a, a, úgy tartozik a az emberkereskedelem, a szexuális kizsákmányolás és a nemi szervek csonkítása. Ez egyszerűen elfogadhatatlan, hogy Európában ezt tapasztaljuk, és még mindig egy lazaság van ezzel a diszkriminációval kapcsolatban. A Lisszaboni szerződés 8. cikke kimondja, hogy garantálnunk kell a nők és férfiak egyenlőségét Európában. Ön a, az Európai Bizottságban őre ezeknek a szerződéseknek. Mi mindössze azt kérjük öntől, hogy ezeknek a szerződéseknek szerezzen érvényt. Nem az, hogy terveket készítsenek, hanem ezeket a szerződéseket hajtsák végre. Egyes esetekben könnyebb e, érvényesíteni a tulajdonjogot, mint az élethez való jogot. Mi azt kérjük, hogy mindenki számára biztosítsa az élethez való jogot, a európai lakosság 50%-ának e jogát. Köszönöm. Merci beaucoup. Néztek... Köszönöm. A következő szónok a konzervatívok és reformisták csak frakciónak nevében von Storch. Köszönjük. Igen, köszönöm szépen. 2004 óta a parlament rendszeresen beszél a nőkkel szembeni erőszakról. Van a CIDER program, az ENSZ-nek programja, a nőkkel szembeni diszkrimináció megszüntetése, a DAFNA program, ez az ENSZ programjának végrehajtásával foglalkozik. Mit is jelent azonban a nőkkel szembeni erőszak? Nem látjuk azt, hogy a gyengébbel szemben gyakran követnek el így a nőkkel szemben is erőszakot. Látjuk ezt, de az ENSZ az EU nem lenne ENSZ, az EU nem lenne EU, hogyha nem szavakkal játszanának. A szavak csinálják a politikát, a szavak jelentik a politikát. Lehet-e határozat ellen, amely, lehetünk-e határozat ellen, amely a nőkkel szembeni erőszakot itt ítéli el, ezt nem tehetjük meg ahogyan másokat sem szabad bántalmazni, de vigyázzunk, a nőkkel szembeni erőszak az ENSZ definíció szerint az, hogyha a nő például nem végezhet magzatelhajtást, mert ez stílus, tehát egy nő, ahol, aki nem folytathat abortuszt, az az erőszak áldozata. Mindegy, hogy hogyan gondolkodunk az abortuszról, ez rossz út, legyünk őszinték, a nőkkel szembeni erőszakot elutasítjuk. Köszönöm szépen. A liberális frakció nevében Ferhofstadt kolléga, három percben. Violence against women. Kedves kollégák, a nők elleni erőszak az nem csak a nőket foglalkoztató kérdés, a nemek elleni erőszak az a férfiaknak is az ügye, és mindenek felett egy nagyon szígyenletes valóság, ahogy erre már rámutattak különböző dimenziókban, minden harmadik nő lány megtapasztalja a fizikai vagy a szexuális erőszakot a férfiak részéről, és ez döbbenetes, ezeknek felét körülbelül az áldozatoknak a partnere élettársal követi el. 230 ezer nő veszti el életét az Unióban, ez napi a hét nőt jelent, azért, mert ott tartásban lévő erőszak, partner, illetve a nemi szervek csonkításán keresztül. Ismerjük el, hogy a, a férfiak elkerülték a nők elleni erőszak kérdését, és egy kicsit mindig félretették azzal, hogy ó, ez egy ilyen női ügy és azt hiszem, hogy itt van a probléma, mert a problémát, amíg ezt a nők ügyének tekintik, és a férfiak, mi férfiak itten nem kapcsolódunk ehhez, nekünk kell megszüntetnünk az erőszakot a nők elleni erőszak az olyan dolog kellett, hogy minden olyan nővel foglalkozunk, aki áldozat. És itt egy széles átfogó stratégiára van szükség. Nagyon sok Európai Uniós országban valójában vannak napjainkban megfelelő jogszabályok, de vannak egyéb jogszabály olyanok is a országok, ahol nincsenek, és vannak, ahol ez jobban működik, van, ahol nem az Európa Tanács is arra kötelezi az országokat, hogy a nők elleni erőszakkal foglalkozzanak, annak minden formájával, és üldözzék az elkövetőket, védelmezzék a nőket, de eddig a realitás az az, hogy ezeket a ö, megállapodásokat mindössze tég, 12 uniós tagállam ratifikálta és úgy gondolom, hogy itt valamit konkrétan tennünk kell ahhoz, hogy az unióhoz való csatlakozás valamennyi Európai Unióban ezt a, az egyezményt írják alá, és ezzel becsukjuk azt a kis kaput, amit a nemzeti jogszabályok adnak, és jobban védelmezzük a nőket, és kétségtelenül ítéljük el azon országokat, amelyek eh, nem foglalkoznak és eh, szemet hunynak. Tehát nulla tolerancia a nemek közötti eh, erőszak esetében. Ez az egyetlen mód, ami lehetővé teszi, hogy ezt keresek. És nem csak a nőknek, hanem férfiaknak, férfiaknak, nőknek össze kell foga, fogniuk, és fel kell szólalniuk azért, hogy végre eredményre jusson. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az ülés elén elmondtam, hogy nem lesznek kék kártyák, mert ez csak a frakciók szónokai számára ad lehetőséget most. Most pedig a Györk kolléga következik. terror Köszönöm. A nők elleni erőszak csendes erőszak olyan kultúrában élünk, amely nagyon sok esetben elfogadja azt, hogy amikor a férfiak erőszakos cselekedetet követnek el a nők ellen, akkor az folytatható a jövőben is. Nagyon nehéz megállítani ezeket az erőszakos cselekedeteket felemlegethetnék számos esetet, például a Nordezi énekesét, aki megölte a feleségét, Román Polánszkit vagy Dominik Stroszkánt. Ezeket az eseteket nem szabad elfelejtenünk. Az isztambuli egyezményt mindenképpen és minél hamarabb ratifikálni kell. Elő kell segítenünk, hogy a rendőri erők megfelelő képzést kapjanak, és ugyanez vonatkozik a bírákra is. A tagállamoknak tagállami szintű cselekvési tervet kell kidolgozniuk a nők elleni erőszak megszüntetésére. Mindazok, akik menekültekkel és női menekültekkel foglalkoznak, meg kell kapniuk azt a megfelelő képzést, amely lehetővé teszi, hogy megfelelőképpen segítsenek ezeknek a nőknek. Nagyon fontos, hogy ezek a nők meg tudják védeni magukat, hogy olyan csatornákat biztosítsunk, ahová fordulhatnak. Közösen kell fellépnünk általánosságban minden egyes erőszak ellen, de különösképpen a nők elleni erőszak ellen. És fel kell lépnünk minden egyes olyan cselekedet ellen, amely büntetlenül hagyja azt, amikor férfiak nők ellen erőszakos cselekményt követnek el. Az a tény, hogy a bizottság még nem állt elő megfelelő javaslattal, ez is tulajdonképpen azt jelenti, hogy a szőnyeg alá seprik ezt az elfogadhatatlan problémát. Vielen Dank. Jetzt spricht für die... Köszönöm szépen a zöldek nevében Jordi Sebastia. Másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Ma délelőtt három órán keresztül vitatkoztunk a terrortámadásokról. Most egy óránk, még kevesebb, mint egy óránk van egy nagyon fontos témára. Sajnos a mikrofon kikapcsolódott. Újra kezdhetem? Akkor tehát ma délelőtt több mint három órát szálltunk egy kiemelt vitának, a párizsi merényletekről volt szó és a terrorista fenyegetésről. Most pedig egy óránál kevesebb időnk van arra, hogy beszéljünk a fő okokról, az erőszakos halálok kapcsán Európában. Itt a nőkkel szemben erőszakról van szó. Ez hát sokkal súlyosabb fenyegetés, mint a terrorista fenyegetés. A számokat már emlegették többen, csak megismétlem. Minden harmadik nő Európában az erőszak áldozata volt már valamilyen módon, és minden negyediket megtámadtak már szexuális indítékkal. Európának végre be kéne látnia, hogy ez a fő biztonsági problémánk. És még mindig vannak az Európai Unióban olyan államok, amelyek a törvényeikkel védik ezt, és azt állítják, hogy ilyen jellegű erőszak nincs is igyekeznek ezt elrejteni. Biztos asszony sürgető, hogy megoldást találjunk. Nap mint nap meghalnak nők, akiket meggyilkolnak olyas, olyan emberek, akik tulajdonképpen, tulajdonképpen közel állnak hozzájuk. A nőknek menekülniük kell a saját otthonukból, hogyha biztonságban akarnak lenni. Áldozatokról van szó. Nyomást kell gyakorolnunk azon kormányokra, amelyek nem teszik meg, ami a dolguk, akik társtettesei a gyilkosoknak, cinkosai a gyilkosoknak, a macsó erőszak képviselői. Gondoskodni kell arról, hogy az európai intézmények maximális energiával lépjenek itt fel. Itt hatásköri problémákra hivatkozik biztos asszony, de a kolléganőm Aréna már elmondta, hogy igenis az Európai Unióban központi téma a nemek közötti egyenlőség. Hogyan lehet jobban megtámadni a nemek közötti egyenlőséget, mint hogyha erőszakot alkalmazunk a nőkkel szemben? Gyorsan kell lépnie. Köszönöm szépen. Az EFTD nevében másfél percben. Daniela Ayuto. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, a jelképes ez a mai nap, és meg kell, hogy állapítsuk, hogy még azon országokban is, ahol az isztambuli egyezményt ratifikálták, vagy Olaszországban, ahol vannak törvények a nők elleni erőszakkal szemben, de a törvények alkalmazása még mindig nehézkes helyenként. Ezt sajnos meg kell állapítanunk. Ez a helyes nyelvezet problémája, és gyakran nem eléggé büntetik az ilyen cselekményeket. Vannak törvények, amelyek nem eléggé védik például az áldozatokat. Tudjuk, hogy panaszt lehet tenni, és általában elérik a büntetés csökkentését. Ez nem eléggé elrettentő hatású ez a büntetés. Igen, és az áldozatok dühe érthető, a stalkingot például túl sokáig húzzák, amíg feljelentés születik. Három területen kell fellépnünk a megelőzésben, a védelemben és a büntetésben. Ez a három együtt tud működni. A megelőző intézkedésekkel egyidejűleg rögzíteni kell a büntetéseket is, és biztosítani kell, hogy ténylegesen ki is szabják ezeket a büntetéseket. Ugyanis az elkövető gyorsan megtalálja az, az utat vissza a szép kényelmes életbe, a nők meg áldozatok maradnak, és a terheket egész életen át cipelik. Köszönöm szépen a jutóasszony. Másfél percben az ENF nevében Janet Atkinson place to put its own house in order before lecturing. Nagyon jó lenne, hogyha előbb a saját házi feladatunkat végeznénk el, és utána kezdenénk másokat oktatni. Nézzük meg, hogy mi itt a helyzet. Nézzük meg, hogy mi történik, amikor elmegyünk egy ülésre, és valaki azt mondja rám, hogy én egy szemét kurva vagyok. Ez, ez működik az Európai Parlamentben, ez elfogadható. Elmegyek egy ülésre, és így szól hozzám egy kolléga. Egy másik vitában pedig szemétnek tituláltak engem. Ez elfogadható. Ez elfogadható itt az Európai Parlamentben. És a sajtóban is olvashatunk hasonló megjegyzéseket, és az is szerintem zaklatásnak számít, hogy engem üldöznek az újságírók, hogy, hogy megállítanak, hogy a kamerájukkal a falhoz szorítanak, és megállítanak egy folyosón például, a falhoz szorítanak, és hogyha nem tudok elmenekülni, akkor valóban oda nyomtak volna a falhoz. Ez talán nem zaklatás. És ez itt történik az Európai Parlamentben, Brüsszelben és Strasbourgban. Véleményem szerint ez abszolút visszaélés. Mi történik akkor, hogyha a parlamentnek, az ülésteremnek erről az oldaláról egy férfi képviselő felállt volna, és valami olyasmit mondott volna önöknek szembe, hölgyeim, mint amit én az imént említettem, akkor mit tettek volna? Igen, csöndben ülnek? Hát igen, erre számítottam. Köszönöm, most pedig eh, a függetlenek nevében Diane Dodd szépen, elnök úr! A jelenlegi társadalomban a nők elleni erőszak egyre elfogadhatatlanabb formákat ölt. Elég, hogyha megnézzük, mi történik az embercsempészetben. Milliókat adnak el csempésznek és kényszerítenek prostitúcióra. Ezek az erőszakos cselekmények tulajdonképpen nem csak nőket céloznak meg, de az áldozatok nagy része mégiscsak nő. Hogyha megnézem Észak-Írországban a saját választó körzetemet és az embercsempészetre vonatkozó törvényeket, akkor egyértelműen kiderül, hogy hogyan kell fellépni az embercsempészet ellen. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, hogy nálunk Észak-Írországban van egy civil szervezet, amely nőknek segít, és szállást, ellátást biztosít azoknak a nőknek és gyermekeiknek, akik szóbeli vagy fizikai erőszak áldozatai. Ilyen jellegű szolgáltatásokra van szükség, nem szavakra. Kedves kollégák, a bizottságnak adok újra szót, Jurova asszonynak. Thank you very much for this discussion. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a vitát. Igen, mindannyiunknak többet kellene tenniünk, nem csak az Európai Bizottságnak, hanem minden egyes szinten komolyabb fellépésre lenne szükség. Elhangzott, hogy a nyolcadik cikknek, illetve az Európai Uniós szerződésnek úgymond letéteményese az Európai Bizottság. Ez így van. Fontos az egyenlőségről szóló nyolcadik cikk, és elhihetik, hogy engem személy szerint is érdekel az egyenlőség kérdése, a szívemen viselem ezt a kérdést, és azt is, hogy megfelelő intézkedéseket tudjunk hozni. Egyértelműen elhangzott a bizottság részéről, hogy az isztambuli egyezmény ratifikálását fontosnak tartjuk. Fontolgatjuk azt is, hogy új irányelvet dolgozzunk ki a nők, ellenek elleni, nők elleni erőszak témakörében. mondjuk nem úgy beszélnék erről az új irányelvről, amely majd hirtelen varázsütésre mindent megold, ugyanakkor minden egyes új erőfeszítés fontos. Tehát nem kritizálom azt, ami történik, csak azt mondom, hogy még ha meg is találjuk gyorsan a jogalapot, akkor is évekbe telik az, mi kidolgozzuk az irányelvet, illetve mire az hatályba lép, és mire azt utána átültetik a tagállamok tehát őszintén mondom, hogy egyéb eszközökre is szükség van. Az irányelv időbe kerül. Természetesen dolgozunk ezen, dolgozunk a jogalapon, de más, gyorsabb eszközökre is szükség van. A nők elleni erőszak büntetendő cselekmény természetesen, mindannyian úgy gondoljuk, hogy ez bűncselekmény, és mindannyiunknak meg kell tennünk azt, amit megtehetünk, egyrészt általánosan az erőszak elleni harcban, másrészt pedig az isztambuli egyezmény ratifikálásában, amely jogi szempontból rendkívül fontos lépés lenne. Meg kell néznünk, hogy mik a rendelkezésre álló források, például az információcsere, a civil szervezetek bevonása, a tájékoztató kampányok kapcsán, illetve a szakértő képzése és továbbképzése kapcsán, hiszen ők azok, akik segíteni tudnak majd az erőszakos cselekmények áldozatainak. A bizottság természetesen támogat minden hasonló jellegű kezdeményezést. Megpróbáljuk támogatni a tagállamokat, ugyanakkor ösztönözzük, toljuk is előre a tagállamokat abban, hogy végrehajtsák azokat a jogszabályokat, amelyek már léteznek, és amelyek segíthetnek a helyzeten teljesen nyitottnak kell beszélnünk, teljesen nyitottan kell beszélnünk, teljesen egyértelműen kell látnunk, hogy milyen társadalomban élünk, és hogy nagyon sok esetben a nők elleni erőszakot csöndesen a szőnyeg alá söprik. Vannak olyan tagállamok, amelyekben ez elfogadottnak tekinthető, még a médiumok se kapják fel a fejüket, amikor egy-egy ilyen esetre fény derül. Ezen is javítanunk kell. Nézzük a helyi közösségeket. A helyi közösségek sem állhatnak süketen és némán és vakon a jelenlegi probléma előtt, nekik is látniuk kell, hogy mi történik. Beszélnünk kell magukról az áldozatokról is. A legutóbbi statisztikák azt mutatják, hogy a nők elleni erőszakos eseteknek mindössze 15%-át jelentik fel az érintett hatóságoknál. Igen, az áldozatok, a nők csöndben maradnak. Egyrészt azért, mert nem bíznak a hatóságokban, és nem számítanak arra, hogy jelentős segítséget kapnának. Az áldozatokról szóló irányelvnek ez az egyik legfontosabb gondolata az, hogy az áldozatoknak fel kell hívni a figyelmét arra, hogy nem kell félniük attól, hogy a hatóságokhoz forduljanak, mert kapnak segítséget. Ferhofstadt úrnak szeretnék üzenni valamit magukkal a férfiakkal kapcsolatban. Igen, Ferhofstadt úrnak igaza van, a férfiak ugyanolyan fontos részei ennek a kérdésnek, mint a nők. A férfiaknak is tenniük kell valamit. Svédországban voltam nem olyan rég, és remek programokat tekinthettem meg a nők elleni erőszak témakörében, amelyeket kifejezetten férfiaknak céloztak hiszen a férfiaknak ugyanúgy ki kell venniük a részüket a nők elleni erőszak elleni harcban, mint a nőknek, a férfiaknak is meg kell értenük, hogy ennek a helyzetnek változnia kell, hiszen ha a férfiak nem lépnek, akkor nem tehetünk semmit. Rendkívül összetett és bonyolult kérdésről van szó. Számos intézkedésre lesz majd szükség. Sok intézkedésre, amelyet sok szinten, sok különböző intézménynek kell meghoznia. Tegyük meg ezeket az intézkedéseket ami a nemi stratégiát illeti, decemberben fogunk majd beszélni a konkrét programokról a FEM szakbizottságban. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Ezzel